UNGL pedig azt kérte, hogy Anna Miranda Paz asszony a Juri Bizottságban kapjon helyet Mastalka úr helyén, illetve az Egyesült Államok delegációban az ENL Kolombié úrat fogja nevezni az Agriba, illetve az EU Törökország delegációba. Ezzel kapcsolatban van észrevétel, akkor elfogadottnak